elfogadjuk. És mielőtt a vitát megkezdenénk, három bejelentésem lenne. Az első, gondolom mindenki emlékezik, hogy a 2016. márciusi 9-én a 175-ös cikk szabály szerint Lefterios Sinadinos kirekesztett az ülésről egy elfogadhatatlan megjegyzése miatt, és ezt követően a szabályzat 166-os szabálya szerint egy szankciót fogunk alkalmazni május 9-től, és ennek a lényege, hogy a napi díját 10 napra megvonjuk. Erről a képviselőket értesítettük. A második bejelentés. Jane Collins egy angliai bírósági eljárás kapcsán kérést nyújtott